szakmányos jogi eljárás keretében fogadtunk el, és szintén az ülés jegyzőkönyvében lehet ezt elolvasni. Mielőtt elkezdjük a napi rendi pontok taglalását, Glécosz képviselő két szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! A következő tény miatt kérek szót. Január 25-én Görögországban a nép új kormányt választott, most pedig Görögország kölcsönzői tovább folytogatják Görögországot. Azt követelem, hogy járuljanak hozzá, hogy befejeződjön a görög nép folytogatása, szabad népé váljon a görög nép, hogy szabadon dönthessen. Ez a kérésem. Köszönöm. Köszönöm, Krécos úr. Dann kommen wir zum Arbeitsplan. Áttérünk a munkatárvre. Ügyrendi Parancsoljon. adresat o scrisoare deschisă trăgându vă un semnal de alarmă cu privire la. írtam egy levelet amelyben arról van szó hogy figyelmeztetek mindenkit a rasszista túlkapásokra. Bonano úr, a szerzője ennek, még egyszer hadd mondjam el, hogy rendkívül súlyos kérdésről van szó. Elfogadhatatlan, hogy egy európai képviselő nyilvánosan ilyen kijelentéseket tesz. Ezt, ez egy ez precedenst teremt, ez nagyon rossz az Európai Unió legdemokratikusabb intézménye image szempontjából. Nagyon fontos, hogy itt ebben a témában egyértelműen szóljunk fel, Gianluca Onano ilyen rasszista kijelentéseitől el kell határolódni. Az elmúlt két hétben, köszönöm szépen, mondja az elnök, megszakítja az elnök a hozzászólót. Ja, Parancsoljon, ügyrendi kérdésem van. Az előző felszólások beszédek voltak, nem házszabálynak megfelelő felvetések, mert kérem az elnököt, hogy tartassa be ezt a szabályt, hogy kizárólag ügyrendi kérdésben lehessen felszólalni. Ja. Jó. Jó. Az ön hozzászólásának se volt semmi köze az ügyrendhez. Hát... A kollégén frau kollegin tapardell! tapardell képviselő azok a hozzászólások amelyeket a képviselők a plenárison kvül tesznek és most itt konkrétan a képviselőnek olyan kijelentéseire utal ön, eh, amelyeket interjú, egy interjúban Olaszországban hangoztatott. Ezeket nem tudjuk mi eh, szankcionálni, nagyon sajnálom. Eh, a Bonanno képviselőnek itt a házban tett kijelentéseiért én vagyok felelős, vagy illetékes, ez igaz. Holnap Bonanno kollega kollega itt a parlamentben tett kijelentéseivel kapcsolatos eljárásokról holnap fogok tájékoztatni. Ami azonban a parlamenten kívül tett kijelentéseket illeti, az adott ország igazságszolgáltatása felelős ezért. ezért én, nekem semmilyen szankciós lehetőségem nincs a házon kívül tett kijelentésekkel kapcsolatban. Most térjünk rá a